Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Before I uh, just uh, ask you to adopt the agenda. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Mielőtt elfogadnánk a napi rendet, szeretném megkérdezni, hogy megvan-e mindenkinek a szavazókártyája. Ha nem, akkor kérem, hogy valakit küldjön gyorsan érte. Ha mindenkinek megvan a szavazókártyája, akkor kezdjük az ülést. A napi rend elfogadása. Először is elnézést kérek elnökünk nevében. Washingtonban van, transatlanti dialógus keretén belül. Az első alelnök sem tudott ma eljönni, ezért én fogok elnökölni, hogyha mindenki egyetért. Biztos vagyok benne, hogy ez így van, mert választási lehetőségük ugyanis nincs. akkor szeretném, hogyha megjegyeznék, hogy a hetedik pont az Ágrában járt eseti küldöttség megbeszélésére nem kerül sor. Előtte a közbeszerzési új fejleményekről lesz szó. A 11-es pontban, az egyéb kérdésekben a parlament közi delegációk 2010-es látogatásairól lesz szó. Azt hiszem mindenki kapott egy levelet a titkárságtól. Kérem, próbáljanak meg mindent megtenni annak érdekében, hogy megállapodjunk. Hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekinthetjük a napi rendet? Jó, köszönöm szépen. Kettes pont az elnök közleményei. Az anyagban megtalálható mindenféle olyan levelezés, amely a mai napig beérkezett hozzánk, és ezzel kapcsolatban a titkársághoz kérem, hogy forduljanak. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a weben követhető az egész ülés, eltekintve a zárt üléstől a mai napon. És ez az utolsó részünk a Lisszaboni szerződés értelmében, amely kompetenciáinkat kibővítette. Azt hiszem, óvatosnunk kell fogalmaznom itt, mert talán a saját pártom egy csöppet ellentmond, de most szakbizottsági elnökként beszélek, úgyhogy remélem, hogy végül is mégiscsak meg a párt is velebb lesz. az együttdöntés keretén belül, a kereskedelmi politikákat illetően. Van egy új fejezet a parlamenten belül. Azt hiszem, hogy rendkívül izgalmas új napirendi pont lesz ez bizottságunk számára, és mindenkit szeretnék ösztönözni arra, hogy használja is ki az új lehetőségeket, lesz a bizottságtól is valakit később. Szeretném, hogyha egy kicsit világosabban fogalmaznának azzal kapcsolatban, hogy milyen konnotációk is vonatkoznak erre a szakbizottságra. A jegyzőkönyvet kiosztottam, és hogyha egyetértenek, akkor az ülés végén elfogadottnak tekintjük. Ha bármi kérdés merülne fel a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, kérem ezt az ülés során vesz. Ahogy az elején már említettem, kérem mindenki ellenőrizze, hogy itt van-e a szavazókártyája. Nézzük akkor a negyedik pontot. Az AKC-EK e partnerségi megállapodás, a kotonai megállapodás második felülvizsgálata címmel. Azt akartam megkérdezni, hogy az előadók vagy az érintettek szeretnének-e hozzászólni, mielőtt a szavazásra sor kerül. Árnyékjelentés készítők szeretnének-e hozzászólni? Jó, akkor szavazzunk. Első bekezdés, első módosító mellette ellene. Leszavaztuk. Második bekezdés, második módosító mellette. Ellene. Elutasítottuk. Második bekezdés, hármas módosító Nem, nem váltok a fogyottá, mert a kettest nem fogadtuk el. Hármas módosító tehát, mellette. Ellene. Elutasítottuk. Hármas bekezdés. Négyes módosító. az ötös, ha jól tudom, összevonásra kerül a négyessel. De először a négyesről szavazunk, mellette ki van. Ellene. Elfogadtuk. Most az ötös a négyessel együtt következik. Ki van mellette? Ellene. Elutasítottuk. Négyes bekezdés. Egy szóbeli módosítónk van itt. Van-e valaki, aki ellenzi a szóbeli módosítót? Itt van mindenki előtt, nem tudom, hogy ki ke- fel kell -e olvasni, vagy mindenki egyetért vele. Jó. A néppárt szóbeli módosítójáról szavazunk, ki van mellette? Ellene Elfogadtuk. A hatos tehát okafogyottá vált. Jön a hetes. A szocialisták részenként szeretnének szavazni. Első rész következik tehát, ki van mellette. Ellene. Második rész. Elutasítottuk elnézést, második rész, mellette, ellene, elutasítottuk. Hatos bekezdés, nyolcas módosító mellette, ellene elutasítottuk. 7-es bekezdés, 9-es módosító mellette ellene tartózkodás, ezt elfelejtettem megkérdezni. Nincs tartózkodás. Elutasítottuk. Végső szavazást következik a véleménytervezetről. Név szerint szavazunk. Mellette kell kapkodni, minden rendben. Elfogadtuk. Elnézést, elnök úr, nincs itt a szavazókártyám, de mellette szeretnék szavazni, hogyha lehet. Rendben. Akkor 11 plusz 1, tehát 12-en szavaztak, az pedig nem működik, és mellette van, nem tartózkodik. Tehát három tartózkodással 12 igennel nem. 12 szavazatból. What's the situation? 13. 13 votes. Good vote. 13 szavazatból, 12 szavazatból, 9 igennel, 2 tartózkodása. 10. 10 in favor. 0, 2. 10, 0, 2. Okay. Sorry about that. Um, bit of confusion over. Right. Elnézést kérek ezért a kis zűrzavarért. Következő. Right. Sorry about that again. That's the votes are finished. Ezzel lezárom a szavazást, és jön az ötödik napi rendi pont. Kereskedelmi védelmi eszközök címmel. We now come to the point on trade defense. Tehát kereskedelmi védelmi eszközök eseteiről fogunk beszélni. A legfőbb ilyen téma a Kínából és Vietnámból származó egyes lábbeli fajtákra vonatkozik. Azt hiszem, hogy nagyon sok dokumentáció található erről. Az újságokban, a dokumentumokban, és jó ki is veséztük itt a szakbizottságban. 2006-ban az ellentétes véleményeket összevetettük, amikor is a bizottság is hozott véleményt, a bizottság, a tanács összevetette ezeket, eljött a, na, az ideje annak, hogy összevessük ezeket, mert csak kettő évre korlátoztuk ezeknek a hatáját. 2006-ban ugyanazok a tagállamok azt kérték, hogy vizsgáljuk felül mindezt. Ez, illetve a Lisszaboni szerződés közelmúltban történt hatályba lépése azt kívánja, hogy az Európai Unió kereskedelmi eszközei átláthatóak legyenek, és csak, csak a törvények szabályozzák. Uh, contradicting member states' interests. Sorry, I can't read this. Sorry. Elnézést, elég nehezen sikerül elolvasni, mondja az elnök úr. Úgy kell felhasználnunk ezeket, hogy reálisak és hatékonyak legyenek. Az EU kereskedelmi védelmi eszközeinek megvitatását most kell megtennünk, jó lenne, hogyha nem késlekednénk, és a parlament hozzáférhetne minden nem bizalmas dokumentumhoz, amelyhez eddig az adhok bizottságon belül tudott csak hozzáférni tagállami képviselők néhány csoportja. trade defence instrument systems in Europe. I have to say, I think we've all... El kell mondanom, hogy ami a lábbeliket illeti, nagyon sokan hallották Christopher Feyrelt, aki megvitatta ezt a témát, mert ez rendkívül fontos az Európai Unió számára, ami a döntéseket illeti, mindig úgy éreztem, hogy nyitottan és fair módon kell ö, megbeszélnünk, hogy hogyan is látjuk ezeket a kérdéseket. Nyilván volt olyan, hogy a tagállamok ö, ö, érdekei domináltak, de nagyon remélem, hogy a bizottság teljesen fair és terjelatkozatot fog tenni, úgyhogy a bizottság képviselője a szó. Stefan, Um, <clears throat> yes, um... Köszönöm, elnök úr. Tudják önök is, hogy a lábbelik cipők kérdése, dömpingellenes vizsgálata roppant összetett és bonyolult. Az eredeti vizsgálat időzítésért való tekintettel. A közelmúltban azt vizsgáltuk, hogy a korábban bevezetett intézkedéseket meghosszabbítsuk-e vagy sem. Alaposan körbejártuk ezt a kérdést, megpróbáltuk minden szemszögből megvizsgálni, hogy valóban dömping esete áll -e fenn a vonatkozó rendelet értelmében, and <clears throat> further <clears throat> hogy folyik-e tovább ez a dumping? dömping? Uh, was found or whether this injury and, and whether this injury would uh, és hogy uh, kárt okozott -e ez a belső piacon mm, hosszabb ideig. A közösségi érdekeket szem előtt tartva folytattuk le vizsgálatunkat. ezzel kapcsolatban is megjegyzéseket tettünk jelentésünkben. A megállapításokat egy 86 oldalas dokumentumban foglaltuk össze, amelyen most talán nem kell végigmennünk. However one looked at it, uh... De bárhonnan is néztük, a dömping továbbra is folyik, a WTO megállapodás eh, keretében, vagy a dömpingnek eh, elég világos meghatározása van. illetve a módszertan is világosan körülhatárolt, de bármerről is vizsgáltuk, bármilyen szempontok alapján is próbáltuk ezt eldönteni, minden szempontból úgy tűnt, hogy folytatódik a dömping. A kár, az okozott kár szempontjából pedig az európai cipőiparra ez továbbra is károsnak bizonyult, bár az európai ágazat megpróbált igazodni a megváltozott versenyhelyzethez, és megpróbálta túlélni ezeket a nehézségeket. És ezért arra következtetésre jutottunk, hogy az intézkedések meghosszabbítására teszünk javaslatot. Hogy mennyi időre, ezt is el kell döntenünk, mennyi időre hosszabbítsuk meg ezeket a védőintézkedéseket ennek eldöntéséhez azt vizsgáltuk, hogy mennyire tudunk arányosan eljárni, és arra következtetésre jutottunk, hogy egy 15 hónapos meghosszabbítás elegendő kell, hogy legyen. Természetesen mielőtt e javaslatunkat megtettük volna, megvizsgáltuk a közösségi érdek szempontjából a többi érintett érdekeit is. Van -e esetleg káros hatása más érintett felekre? Itt elsősorban gondolok a fogyasztókra. És itt arra a következtetésre jutottunk, hogy igen korlátozott mértékű hatással lenne ez a fogyasztókra. Nem a beszerzési ára meghatározó a fogyasztói árak tekintetében. Ezért úgy láttuk, úgy ítéltük meg, hogy ezen intézkedések 15 hónapos meghosszabbítása az európai fogyasztókra jelentős káros hatással nem jár tagállamok között megállapodás született, elfogadták ezt. Formális döntésé az elkövetkezendő pár hétben válik ez a javaslat. Természetesen, hogyha vannak konkrét kérdések ezzel kapcsolatban, napokig, hetekig lehetne ezt tárgyalni, de konkrét kérdésekre szívesen válaszok ezzel kapcsolatban. Have any questions from the floor? Kedves kollégákhoz fordulok, van-e valakinek kérdése Danielnek természetesen? Kollégen, eh, dieses Thema... Igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, ez a téma a 133. bizottság napirendjén szerepelt nem régiben. Engem az érdekel, hogy az eredmény hogyan született meg, milyen eredmény született ott, és a bizottságot a következő hetekben hogyan kezeljük, hogyan jár el a bizottság. Vannak olyan tagállamok, amelyek úgy gondolják, hogy a vámokat fent kéne tartani, és a bizottság vizsgálni fogja a 133. cikkbizottságban ezt, és a, most természetesen lesz egy alapvető vita majd, hogy a Lisboni szerződés kihatással van a kereskedelmi védőintézkedésekre, és szerintem vitathatatlan, hogy parlamentként az ilyen védőintézkedések esetében bevonandók vagyunk a jogalkotásba, de az érdekelne, hogy a bizottság az Európai Bizottság, az Európai Parlament külkereskedelmi bizottságát antidömping esetekben jobban bevonja, és esetleg jobban látja el információkkal az eddigieknél, és itt meg kéne hallgatnunk, hogy az antidömping esetekkel az Európai Bizottság hogyan lép fel közösen az Európai Parlamenttel. Köszönöm, Daniel. Bizottsághoz fordulok, hogy válaszol el. Well, um, the effect of the footwear case... Um... Igen. A cipőipari dömping vizsgálat esetében szigorúan próbáltuk alkalmazni a vonatkozó szabályokat, és szerintem a jövőben is pontosan így kell eljárnunk. Az alaprendeletben lefektettünk egy szabálykeretet, szabályrendszert, és megpróbáltunk a lehető legszakmaibb módon eljárni, és szigorúan a lefektetett paraméterek alapján döntés javaslatot tenni. Természetesen mm, komoly érzelmeket korvácsolt fel ez a javaslat az ágazatban, de a legtöbb tagállam elfogadta, hogy az egyetlen és megközelítés, hogyha szakmai megközelítést alkalmazunk, és a rendelet mellefektetett szabályokhoz szigorúan tartjuk magunkat. Rendszeresen egyeztettünk az Európai Parlamenttel ez ügyben. De maga a döntéshozatal roppant összetett dokumentológiáról beszélünk. Azt hiszem, hogy valószínűleg ez a megfelelő keret a döntéshozatalhoz. Remélem ezzel megválaszoltam az ön kérdését. Any further question? Köszönöm, további kérdéseik vannak-e? Ha a kollégáknak nincsenek kérdései, akkor én tennék föl egyet. Németország, Málta és Ausztria a legutóbbi körben tartózkodtak a szavazás során, nem ellenezték ezt a javaslatot. Az Európai Bizottsághoz fordulok, miért változtatták meg a véleményüket ezek az országok? Ha jól tudom, de Daniel talán ezt jobban tudja, németek azzal a feltétellel tartózkodtak, hogy 15 hónap múlva ezek a vámok megszüntetésre kerülnek. Az Európai Bizottság azonban ilyen jogi garanciákat nem tud adni szerintem. Kérem a bizottságot, hogy erősítse meg, hogy kapott-e Németország ilyen ígérvényt, vagy sem, és ha igen, milyen jogalapon. A fogyasztók eh, érdekei milyen mértékben sérültek, illetve milyen extra költségekkel járt ez a fogyasztók számára. Nem a kiskereskedőknek kell magukra vállalniuk ezeket az extra költségeket? Főként pénzügyi válságban is a fogyasztók ezt nem tudnák viselni. Én amiatt aggódom csak, hogy nem tudjuk biztosítani az európai cipőipar fenntarthatóságát, és a fogyasztói jelentősen nem emelkedtek, de csak bizonyos ideig tudja az ágazat ezeket az extra költségeket magára vállalni. Ha ezt hosszú távon kell megtenniük, akkor az életben maradásuk foroghat kockán. Igen, igen, elnök úr, azt hiszem, hogy Németország, Málta és Ausztria valóban tartózkodott a legutóbbi szavazás során. Nem tudom, hogy megváltoztatták-e véleményüket, vagy a javaslatunk jogosságáról sikerült félig meddig meggyőznünk őket. Az eredeti álláspontjuk inkább a további információ vagy érvek rendelkezésre állását várta. Talán túl meggyőzőek voltunk, vagy nagyon is meggyőzőek voltunk, és sikerült a aggodalmaikat eloszlatnunk. Mert az Európai Bizottság valóban meg van győződve arról, hogy ez az egyetlen és helyes döntés. Részletesen elmagyaráztuk hogy a javaslatunk miértét és hogyan járt. Talán nem mindenki számára kristály volt kristálytiszta a folyamat egész során a helyzet. de minden érintett fél megpróbált határozottan érvelni. Az egyik ilyen érv, amely sokszor elhangzott, és ami bizonytalanságra adhatott okot tagállamok részéről, az a termékek összevethetőségével volt kapcsolatos. Attól függően, hogy kivel beszél tárgyal az ember, nehéz, meggyőző bizonyítékot találni. Többször papírra vetettük, hogy ezek összevethető, összehasonlítható termékek, de erre fizikai bizonyítékokkal csak a folyamat vége fele tudtunk szolgálni. Talán ez is egy jelentős összetevője volt annak, hogy ilyen döntés született végül. Az is igaz, hogy például Németország úgy gondolta, hogy az európai cipőiparnak további alkalmazkodásra volt szüksége, és szerette volna a német tárgyalófél pontosan látni, hogy mennyire, milyen mértékben és milyen gyorsan tudja tud az európai cipőipar reagálni ezekre a változásokra. és végezetül a tagállamokat sikerült meggyőznünk arról, hogy az európai cipőipar nagy részt már alkalmazkodott ezekhez az új fejleményekhez. Ami azt az kérdését illeti, hogy a fogyasztókra ez milyen hatással van, főként költség szempontból, újra csak azt tudom mondani, hogy a fogyasztókra ez kicsi vagy semmilyen hatással sem volt. A dokumentációban arra is kitérünk részletesen, hogy az importőröknek kellett a pénzügyi terheket magukra vállalniuk, hiszen itt extra vámokról, illetékekről van szó, de a közösségi eh, teszt vagy elemzés részeként azt is meg kell vizsgálnunk, hogy az importőrök üzleti, üzletmenetét esetleg negatívan befolyásolhatja-e, és azt találtuk, hogy a, a az importőröknek még így is volt eh, tisztességes haszonkulcsuk, maradt megfelelő marzsuk, tehát ez nem veszélyezteti a létüket, a fennmaradásukat. Összességében az Unióban érkező cipőimport tekintetében a vizsgált termékek 7%-át adják a piac egészének volumenben. Van tehát negatív hatás, de nehéz lenne azt állítani, hogy az egész cipő importot alapjában rázná ez meg. Ami a kiskereskedőket illeti, el tudom azt képzelni, hogy a, az importőrök megpróbálták ezeknek a költségeknek egy részét áthárítani a kiskereskedőkre, azonban csak ismételni tudom önmagam, és újra elmondom, hogy az európai piacra kerülő lábbeli 93%-a nem esik ezen intézkedések hatája alá, tehát szinte elhanyagolhatónak, de mindenképpen jelentéktelen arányúnak nevezném ezen lábbelik volumenét a kiskereskedelem szempontjából. A termelést át lehet telepíteni európai országokból Kínába, távol-keletre, de a kiskereskedelem az mindig Európában marad, az emberek soha nem fognak Kínában cipőt vásárolni. I think probably is unlikely, but, uh... uh Igen, ez valószínűtlen. Daniel? Ja, also damit äh, Csak hogy ne legyen félreértés. Szerintem teljesen rendjén való, hogy meg kívánja hosszabbítani a védővámokat a bizottság miután a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, én úgy értettem a jelenlegi jogi helyzetet, hogy vagy valamilyen jogi aktus, vagy valami végrehajtási aktusnak sorra kell terülnie, hogy ezek az antidömping vámok hatályba lépjenek. Jól értem ezt így, vagy még a régi jogalapokon meg lehet ezt csinálni, hogy, hogy szükség lenne valamilyen jogszabályra, végrehajtási jogszabályra, akkor az Európai Parlamentnek, a bizottságnak vagy a tanácsnak meg kellett volna adni azt a felhatalmazást, hogy kiadja ezt az említett jogszabályt, és ezt nem tettük meg eddig, ha jól emlékszem, az Európai Parlament elmúlt hét napi jogalkotása. Tehát igazából a kérdésem az, hogy az antidömping vámokat milyen jogalapból kiindulva fogják meghatározni majd. a jogi szakértőnk is itt van, de először a bizottságnak adom meg a szót. Hát, ha itt vannak a jogászok, akkor talán neki kellene erre válaszolniuk. Ah. Mrs. Gaucher. Parancsoljon, Gaucher asszony. Yeah, um, we have actually replied to this question. Igen, válaszoltunk már el a kérdésre a véleményünkben és továbbra is hatályos a 96-os szabály, még akkor is, hogyha a Lisszaboni szerződés lép hatályba. Ez, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megváltoztatni. És ha igen, akkor szokásos jogalkotói folyamat lép életbe, de már együttdöntés folyamatában. Addig a bizottság használja a rendeletet úgy, ahogyan most áll. Úgyhogy a dömping ellenes egyéni döntések pillanatilag a tanács döntési körébe tartoznak. Köszönöm szépen. Elnök, akkor ez már válasz is a kérdésemre a német helyzetet illetően. Németországnak hogy lesznek garanciái, hogy azok a dömping ellenes szabályok végül is átmennek a tanácson, amit kértek? illetve egy 15 hónap után véget ér a dömping ellenes szabály. Végül is 15 hónap múlva véget akarnak vetni a dömping ellenes szabálynak. A határozat értelmében ez tanácsi határozat, amely tartalmazza a határidőt. Köszönöm szépen. Any, any further question? Elnök, van-e még kérdés? Köszönöm, Stefán, mert nagyon sok ülésen részt vett, nem politikai jellegű üléseken, hanem magánjellegűkön a parlamentben, hogy megmagyarázza, hogy mit is tartalmaz a bizottság határozata. A bizottság nevében köszönöm, hogy eljött hozzánk. Remélem, hogy a bizottság külön odafigyel arra, hogy Lisszabon értelmében rendkívül nyitottnak kell majd lennie a szakbizottsággal, és tájékoztatnia kell majd minket arról, hogy milyen döntések születnek és miért. Köszönöm szépen! Next item is item six. <clears throat> A következő hatos napi rendi pont. Az INTA delegáció Spanyolországban járt, Pamplánóban, ahol hát nem is tudtam, hogy még mindig futtatják a bikákat. Minden esetre november 6-án ott voltak. See, uh, held discussions with government and <clears throat> implications of Lisszabon nagyon sok uh, mindenre hatással van a kereskedelem területén, és a delegáció vezetőjét, Kazák urat szeretném megkérni, hogy számoljon be az útról. Köszönöm, hogy eljött, és érdeklődéssel hallgat. Merci beaucoup, monsieur le président, chers collègues. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, ahogy ön is említette, bizottságunk delegációja Spanyolországban járt, Madridban is, nem csak euh, Pamplonában. Találkozott a navarrai euh, regionális euh, önkormányzattal, aztán miniszterekkel, főtitkárokkal, akik a nemzetközi kereskedelemért felelősök. Találkoztunk látogatásunk során Navarrában a két legnagyobb vállalatta képviselőivel is, akik Pamplonában találhatók, és amelyek energiaforrásokra, megújuló energiaforrásokra specializálódtak. Ennek a látogatásnak a célja az volt, hogy megvizsgáljuk az előttünk álló kihívásokat, a következő spanyol elnökség során, különös tekintettel a nemzetközi kereskedelem terén. Úgy gondolom, hogy ez az elnökség, mindannyian hangsúlyoztuk ezt a tényt, hogy a spanyol elnökség igen fontos pillanatban kezdődik a, a Lisszaboni szerződés életbelépésével, és nagyon fontos szerepet fog játszani a mi parlamentünk, a mi szakbizottságunk is a Lisszaboni szerződés keretén belül, a közös kereskedelmi politika végrehajtása terén. Ezt a szerepet a navarrai parlament házelnökével, a miniszterekkel folytatott tárgyalásaink során is hangsúlyoztuk Madridban is, az európai ügyekért felelős ö, államtitkárral is. A spanyol elnökség igen, ambíciózus célt tűzött ki maga elé. Minden olyan kérdéssel kíván rendkívül energetikusan foglalkozni, amelyek nyitottak már egy ideje, és amelyek meghatározó lépést kívánnak az európai spanyol felelősök részéről, az európai és a spanyol illetékesek részéről, a dohai forduló idején is elhangzottak ezek, a kereskedelmi tárgyalások lezárását illetően Nyilván a spanyol elnökség a latin-amerikai országokra helyezi a hangsúlyt, illetve azokra a tárgyalásokra, amelyek azon kezdeményezés keretén belül indultak be, amelyek címe az Unió a mediterrán térségben. A cél tehát az, hogy egy olyan eszköz legyen a nemzetközi kereskedelem kezében, amelynek segítségével beindulhat a fenntartható kereskedelmi fellendülés, és amely lehetővé teszi majd a kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok kiszélesítését az Unió és a harmadik országok között. Navarában nagy benyomást keltett ránk az, hogy a jelenlegi kopenhágai csúcs keretén belül, ami az éghajlatváltozással foglalkozik, milyen mértékben fejlődött Navarra a megújuló energiák terén. Két spanyol cég képviselőivel találkoztunk, Axiona Energia, illetve MTOS a nevük. Az Axiona Energia világ cég a szél energia terén kétharmadát építették fel ezeknek a parkoknak, amelyek szélenergiát termelnek a világon. És rendkívül fontos célt értek el, az ország energia, illetve Navarra energia szükségleteinek 50%-a megújuló energiaforrásokból származik. Tárgyaltunk azokról az akadályokról is, amelyekről amelyekkel a spanyol és európai vezetőknek szembe kell nézniük általában, amikor a harmadik országokkal kereskednek. És sokat tárgyaltunk a parlament szerepéről is, a kereskedelmi kapcsolatok elősegítése céljából, illetve olyan kereskedelem létrehozás érdekében, amelynek nincsen, amely előtt nincsen semmiféle akadály. A cél az, hogy megkönnyítsék a közvetlen kapcsolatokat a cégekkel, és gazdasági partnereikkel. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, nagyra értékelték ezt a látogatást, számunkra rendkívül érdekes volt, és türelmetlenül várjuk azt a találkozót, amelyre a jövő év elején kerül sor, itt a szakbizottságon belül a kereskedelmi miniszterrel, illetve a spanyol képviselőkkel, hogy tovább tárgyaljunk arról, hogy a Lisszaboni szerződés végrehajtása során hogyan lehet ezeket a rendkívül ambíciózus célokat elérni, mert ugye a spanyol elnökség feladata lesz mindez. Nos, a részleteket megtalálják az anyagban, a látogatásról. illetve a spanyol elnökség célkitűzéseiről is. Hogyha van kérdésük, nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Um, <clears throat> thank you, Mr. Kazak. Um, have we any questions? Köszönjük, Kazak úr. Kérdése van-e valakinek? Én csak köszönöm, hogy megosztott, vezette a küldöttségünket. Azt hiszem hetek, heten voltak. Saying they're going to go on the delegations and then... Nagyon gyakran fordul elő, hogy sokan feliratkoznak, és aztán nem vesznek részt egy küldöttségüléseken, de én már 40 éve nem jártam Pamplónában a Bika futtatáson. Biztos, hogy ez nem sokat változott. Teljesen igaza van. A spanyol elnökség érdekes utat választott. Nem tudom, hogy van-e valakinek hozzáfűzni való ezek akik szintén a küldöttség tagjai voltak? Senki nincs itt közülük? Nem baj. Köszönjük. Sikeresnek mondható ez valóban. A hetes napirendi pontra lépünk tovább. Zegrebbi horvátországi küldöttség eh, helyét átvette a december 10-ére tervezett ülés. Elnézést, a közbeszerzések témájára lépünk tovább. Ebben a szakbizottságban a közbeszerzéssel kapcsolatos viták nehezen haladnak, legalábbis amióta én a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban dolgozom. Folyamatosan napirenden van ez a kérdés, a piaci hozzáférés megtagadása néhány céggel szemben, pedig itt óriási lehetőségek vannak európai cégek számára. Az uniós GDP 16%-át kitevő piacról beszélünk, óriási pénzek forognak itt kockán. Az IMCO, a Belső Piaci Bizottság egy saját kezdeményezési jelentést készít a közbeszerzés témában. kereskedelmi partnereink egy része megszorító intézkedéseket alkalmaz közbeszerzések piacán. Az uniós beszállítókat vagy kizárják a tenderekből, vagy hátrányos feltételek mellett pályázhatnak csak a nem belső piaci nemzeti cégekhez képest. Fontos itt azt eh, látni, hogy mit történik az Európai Unión belül, milyen a helyzet. Biztosítanunk kell azt, hogy legalább az Unió belső piacán ne legyenek ilyen hátrányos intézkedések, és megtartjuk a nemzetközi kötelezettségeinket. Ugyanakkor és nem tesszük, ugyanakkor azt sem lehetővé, hogy a harmadik országok tisztességtelen módon kihasználják eme piaci nyitásunkat, tehát a kölcsönösség elve az, amit kell szem előtt tartanunk. Yeah. The rapporteur, I think... Uh, Előadó, kapja meg először a szót. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha jól értettem, az anyanyelvemen is szólhatok. Amit az imént hallottunk az elnöktől, az teljesen helyén való volt. A közbeszerzéseknek óriási jelentősége van a gazdasági szempontból, mind nemzeti, mind nemzetközi vonalon. Teljes joggal említette meg, hogy a közbeszerzések Európa össztermékének 16%-ára rúgnak, és komoly megtakarítások is történtek eddig. Természetesen számos tennivalónk akad még, ugyanis a közbeszerzések egységes belső piaca még további lehetőségeket kínál, ami az együttműködést illeti nemzetközi szinten, ott is van még tennivaló bőven. Sajnos az a benyomás alakult ki bennem, hogy nemzetközi partnereink nem mindig látják ezt így. Tudnélik más országok restriktív gyakorlatokat követnek a közbeszerzések megítélése során, és ez most a gazdasági és pénzügyi válság idején még különösen fontos. Az EU exportőrei számára nagyon sok potenciált nem sikerül kihasználni a közbeszerzések területén. Nagyon sok diszkriminációs, diszkriminatív gyakorlat van, ezért ezt a potenciált nem lehet kihasználni, ami nagyon komoly problémát jelent mindenek előtt a kis és középvállalatok számára. Tudnélik, a kis és középvállalatok nagyon jelentős innovációs potenciállal rendelkeznek. És például közbeszerzéseket is el tudnának érni harmadik országokban, hogyha nem lépnének fel velük szemben ilyen korlátozóan. Az ezzel kapcsolatos VTO megállapodást most dolgozzuk át. Természetesen olyan új rendelkezésekre van szükség, amelyek jobban teljesítik a mi vállalataink igényeit, elvárásait. Jó lenne, ha olyan megállapodást sikerülne kötni, amelynél minden valamennyi országot be lehetne vonni. Természetesen azokkal gondolok, akik a VTO tagjai. Pillanatnyilag tudnélik az a helyzet, hogy mindenek előtt az ipari országokat vonják be a tárgyalásokba, viszont hosszú távon az Európai Unió is úgy gondolkodik, hogy több országra ki kéne ezt terjeszteni. Az Európai Bizottságnak hálás lennék, ha elmondanák, hogy hol is tartanak a tárgyalások a közbeszerzések kérdésében a WTO keretei között. Utána pedig vannak még két oldalú tárgyalások is harmadik államokkal, Csillével és Mexikóval folynak például ilyen tárgyalások és megállapodás, és a Hári Fórummal is. Az Európai Bizottság kilátásba helyezte, hogy új szabadkereskedelmi megállapodásokról folyik tárgyalás, és ezt a területet érinti a közbeszerzések témája is. Az Európai Bizottságtól azt kérdezem tehát, hogy a jelenlegi jelenleg tárgyalt megállapodások milyen értelemben, vagy milyen mértékben képesek figyelembe venni a környezetvédelmet és a szociális tényezőket. Végül pedig, hölgyeim és uraim, még egy néhány információ a véleménnyel kapcsolatban. A végleges véleményt január 8-áig kívánom előterjeszteni, de legkésőbb január 11-én, ha esetleg némi kis késés bekövetkezne, aztán a teljes jelentésről folyik majd vita 20, január 27-én, akkor módosításokat lehet előterjeszteni 29-ig, és február 23-ára tervezzük a szavazást itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen, elnök úr, részemről ennyi. Uh, Köszönjük, az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Yes. Um, Mr. Spiegel from, from uh, DG. A belső piaci főgazgatóságtól a közbeszerzési osztályról jöttem. Spiegel úrnak hívnak, és részt vettem a saját kezdeményezésű jelentése kapcsolatos vitán, amelyet Rüle asszony készít jelenleg az IMCO szakbizottságban. Amennyire mi tudjuk, ez a jelentés olyan kérdésekre fog koncentrálni, amelyek a közbeszerzés unión belüli alkalmazásával foglalkozik elsősorban. Rüle asszony bejelentette, hogy két konkrét problémára koncentrál majd. Az első a Lisszabon orientált szakpolitikai célok bevezetése a közbeszerzésbe, a másik pedig a közkapcsolatok kérdése. Ide tartozik például a szociális közbeszerzés, a fenntartható, az innovatív, a környezetbarát közbeszerzés. Én azért vagyok itt, hogy ezekkel kapcsolatban kövessem a vitát, és az Európai Bizottság véleményét megosztatom önökkel ez ügyben, ezen kérdések kapcsán, de nem tudok önöknek sajnos további információval szolgálni a harmadik országokkal kötött megállapodások ügyében, mert ezzel egy másik egység foglalkozik. Hogyha érdekli önöket az irányú információkat, természetesen ezt átadom a kollégáimnak, és biztos talán megtaláljuk a módját annak, hogy megkapják az ezzel kapcsolatos szükséges felvilágosítást. Ja myślę, że to jest bardzo... Ja myślę, że to jest bardzo dobra propozycja, gdyby zechciał pan... Nos, úgy gondolom, hogy ez egy jó javaslat, vagyis ha a kérdéseimet a megfelelő szolgálati helyhez közvetítik, és írásos válaszra van lehetőség, azzal én elég egyetértek ezzel, kérdezem az Európai Bizottságot, belső piacról beszéltek, és a közbeszerzés kérdéséről az Európai Unión belül. Én azt hittem, hogy elértük azt a pontot, hogy az unió belső piac teljesen nyitott, ezt tovább akarjuk nyitni, lehet ezt még tovább nyitni? Arról beszélt, hogy önök csak a belső piaci aspektusaival foglalkoznak ennek a kérdésnek. I mean, in general, uh... Általában véve, ahogyan is említette elnök úr, az uniós belső piacok nyitottak, főként a kormányzatközi, államközi közbeszerzési megállapodások tagjaként. Azonban a harmadik országok esetében az egyes országoktól függ, döntés, hogy közbeszerzési piacukat megnyitják-e. A közelmúltban politikai szintű párbeszéd folyt arról, hogy mondjuk a kínai cégek e, részt vehessenek-e az építőiparban, a közbeszerzésekben. A GPA országok körénről folyik a vita, de még egyszer mondom, a másik egység osztály foglalkozik ezzel, majd ők tudnak erre érdemben válaszolni, reagálni. Ja, um... Köszönjük. Azt javasolnánk, hogy a következő ülésen az illetékes kollégája ha jelen lenne, az uh, hasznos lenne Hans Dick asszonynak. Apologize Szeretnék még egyszer elnézést kérni. Én a Rüle jelentéssel foglalkozom. A Rüle jelentés pedig elsősorban a belső piaci kérdésekkel foglalkozik, ezért az én felhatalmazásom a belső piaci aspektusokra terjed ki, de még egyszer mondom, és remélem, hogy fejezem ki, hogy közelebb a kollégám is részt tud venni. Köszönöm a teremben ülők közül sokak szívéhez közel áll ez a kérdés. Remélem jövő alkalommal mindenki itt lesz. Van-e valakinek ezen a ponton megjegyzése, kérdése? Akkor a 8-as napirendi pontra lépünk tovább. A gazdasági partnerségi megállapodások témája következik. ACP and azt hiszem mindenki tudja, hogy mi a helyzet az akc és a gazdasági partnerségi megállapodásokkal. Csak egy-két megjegyzést engedjenek meg. Az egyik előadó, aki a legutolsó ciklus során foglalkozott ezzel, én voltam, illetve David Martin. És Daniel is, igen foglalkozott ezekkel a megállapodásokkal. Csak egyszerűen meg szeretném mondani azt egyértelműen, hogy a következő megállapodáskör kereskedelmi megállapodás lesz, kereskedelemről, termékek kereskedelméről. Semmiféle ilyen fejlődési kérdés, kereskedelem. Köszönöm a hála a titkárságnak, önmagamnak és sokaknak, a devével régóta harcolunk ezért a jogért, de ez nagyon fontos dolog. Sikerült megállapodnunk a hat tárgyaló csoport közül az egyikkel, a Karibival. 2004 óta próbálja a szakbizottság nyomon követni a különböző régiókkal folytatott tárgyalásokat, aztán voltak nyilvános tárgyalások, zárt tárgyalások, aztán egyeztetések például a civil társadalommal is. Elég régóta elkötelezte magát emellett a téma mellett ez a szakbizottság, úgyhogy most megkérdezném a bizottságot, hogy mi a helyzet ezekkel a partnerségi megállapodásokkal, illetve a lehetséges jövővel. Parancsoljon! Köszönöm szépen! elnök úr. A bizottság fejlesztési és kereskedelmi főigazgatósága készített egy dokumentumot 2009. októberében erről a témáról, illetve a megállapodások jelenlegi helyzetéről, és úgy tudom, hogy az Európai Parlament számára is rendelkezésre áll ez a dokumentum. Már december elejét írjuk persze, úgyhogy azokra a kérdésekre szeretnék inkább koncentrálni, amelyek a közelmúltban változtak meg. Az első pedig a karibi kontextusban, ahogy ön is említette, ez az a megállapodás, amely regionális és áldjából átfogó is. Egy ország aláírása hiányzott, Haiti aláírása legkevésbé felett országé. Az a helyzet, hogy Haiti ö, kész hamarosan aláírni, ugyanis az EU kész elfogadni azt, amit ez az ország kért. Aztán reméljük, hogy tovább léphetünk, és megerősíthetjük ezt a pozitív lépést az első tanácsülésen ebben a témában, amelyre 2010 elején ö, fog sor kerülni, de még nem tudjuk pontosan, hogy mikor. Erről még dönteni kell. A másik újdonság, vagy hír, ami talán nem annyira újdonság az önök számára, Fidzsiről szól, a csendes óceán térségéből, akik szintén úgy döntöttek, hogy aláírják, ahogy ezt Pápa új Guinea már megtette. Ez a pozitív fejlemény megint csak nem kapcsolódik dátumhoz, de úgy gondolom, hogy csak gyakorlati ö, megállapodás kérdése. Még nem tudok hasonló hírekkel szolgálni a többi hiányzó meg aláírást illetően. A kelet-afrikai köztársaság Gána, Namíbia, a Komorra szigetek és Zambia vonatkozásában. Csak meg szeretném nyugtatni önöket, hogy továbbra is tárgyalunk ezekkel az országokkal, hogy remélhetőleg a közeljövőben ők is aláírják a dokumentumot. A most folyó IPA tárgyalások vonatkozásában több országgal, több témával, talán Nyugat-Afrikát kizárnám, ott eléggé előre haladott az állapot, és egyértelmű, hogy annak ellenére, hogy mindenki a lehető legjobb szándékkal állt ehhez a kérdéshez, októberi, az októberi határidőt nem sikerült betartani, úgyhogy a tárgyalásokat nem sikerül az idén lezárni, de remélhetőleg 2010 elején erre, erre sor kerül. Elnök úr, mivel nincs sok időnk, ennyit szerettem volna elmondani. Csak annyit még talán, hogy a következő ülésen is megkívánjuk ezt vitatni, illetve az összes érintettel, és 2010-re sok IPA ö, szemináriumot tervezünk ö, megszervezni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Daniel. Köszönöm szépen, csak egy kérdésem lenne, ha lehet. Azt hiszem, amikor Dehoxot kinevezték, olvastam néhány újságban, hogy korábban fejlődő országokkal foglalkozott, mégpedig elég sokat. Ez talán majd megmozdítja az ipákat is, de nem tudom. És nem tudom, hogy igaz-e ez, de arról hallottam, hogy ezt összehasonlították azzal, amit Eston bárónő viszont nem tett. Az elmúlt időszakban két év alatt nem sok minden történt olyan jelentést kaptunk, hogy további országok elképzelhető, hogy aláírás alá fogják írni a dokumentumot, és hogy hányan írták már alá, de ha jól értettem, túl sok minden mondival, monda, to, további mondani való nincs. Nem tudjuk, hogy mik a legfrissebb fejlemények, hogy van-e további más ö, ö, elmesélni való. Köszönöm, David. Ah, akárcsak Daniel, Én is szeretném, hogyha az IPA tárgyalások terén előrelépés történne, és aláírásokat látnánk már, de szerintem a bizottság stratégiája helyes. Nem szabad az afrikai országokat nyaggatni, hogy írják alá azokat az ipákat, amelyeknek már lejárt a WTO határideje olyan tempóban kellene ezt az egész tárgyalás sorozatot lefolytatni, ami megfelel az ő tempójuknak. Be kellene hallgatnunk a tárgyalókat, hogy tudjuk azt, hogy hogyan is működnek ezek a dolgok, például a Karib térségben. Ami az ipákat illeti, a, bizot, a azt hallottuk, hogy kereskedelmi dolgokról kellene tárgyalni, majd akkor, ha ő lesz a kereskedelmi biztos. De hát úgy tűnt, hogy ő sem akarja elkapkodni ezeket az ipákat. Köszönöm szépen, David, ez jó hír. Ha más nem akar kérdezni, vagy igen? Köszönöm, elnök úr. Ahogy Martin úr is elmondta, talán néhány szót szeretnék szólni a ruandai eseményekről a múlt héten, ahol az ipáról is tárgyaltunk. Nagyon érdekes volt természetesen az AKC kollégák álláspontja. Tekintettel arra, hogy Ruandában ö, szerveztük az ülést, ahol ö, Déla, az, a, amely ott található, ez az ország, ahol a leggyorsabb a fejlődés Dél-Afrikában. nagyon fura helyzet alakult ki, mert uh, uh, e. olyan országban voltunk, amely nem csatlakozott az IPA-hoz, csak három kisebb ország. az Botswana, és talán a későbbiekben Mozambik. Rasmussen azt mondta, hogy nekünk nagyon nehéz ezeket a tárgyalásokat folytatni, mert a termékeink helyben nem tudják fölvenni a versenyt az e- európaiakkal. És az ipákat kereskedelmi támogatásnak, piac támogatásnak kellene követni az intézkedések terén, és Európának el kellene fogadnia ezeket az új programokat. Emlékszem, amikor legutóbb Genfben jártam, az egyik namíbiai kollega arról panaszkodott, hogy a piacon, a hölgy legalábbis azt mondta, európai termékek jelennek meg, még pedig olcsóbban, mint a namíbiaiak. Ez persze megint csak annak a következménye, hogy exporttámogatást adunk a termékeinknek. Mindezt azért mondtam el, mert én rám se volt túl nagy hatással Thompson igazgató úr megjegyzése a bizottság részéről. Nincsen világos stratégia a bizottságban, attól tartok e, ebben a témában, tehát nem igazán tudják, hogy mit kezdjenek az ipákkal. Arra azért rámutatnék, hogy valószínűleg három irányba kellene elindulnunk. Először is az Európai Parlamentnek erőteljesebb szerepet kellene szánnunk, több konzultációs szerepet, az olyan mandátumok terén, amelyel például a bizottság rendelkezik az IPÁK tárgyalásai során, azon cikkek terén, amelyeket ratifikálni kell, nekünk a jóváhagyási jogunk megvan a Lisszabon keretén belül, de sokkal hamarabb kellene ezzel tudnunk élni. Másodszorban az AKC-kkal az ipákat struktúráltabban kellene tudni megtárgyalni, nem csak az ipákat, hanem a különböző eljárásokat is, mint például az agrárpolitika, az export támogatások, mert ezeknek bizonyos mértékig részének, részeinek kell lennie a csomagnak. Aztán Ruandában a nagyon sok Akácsi nagykövettel tárgyaltam, és ennek alapján megalapítottam, hogy talán azzal is kellene foglalkoznunk, hogy hogyan tárgyalunk az Akácsi országokkal. Mert ők gyakorta úgy érzik, hogy az ipák olyasmik, amelyeket rájuk kell kényszeríteni, nem pedig olyas valamik, amely kölcsönös választás eredménye. Olyas valami ez talán, ami megoldható lenne, mint probléma. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Igen, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Egy kérdésem lenne Eston biztos asszony vonatkozásában. Amikor itt volt szakbizottságunkban legutóbb, egyértelműen arra utalt, hogy a bizottság valószínűleg rugalmasabb lesz a legkedvezményezett nemzet ö, záradékát ö, vonatra vonatkozóan, hogy elősegítse a regionális ö, kereskedelmet. Szeretném tudni, hogy mi a helyzet a bizottság vonatkozásában az ipákról. A második kérdés, én Ruandában nem voltam ott, de úgy értettem, hogy eléggé erőteljes nyilatkozat hangzott el Kopenhágáról, illetve ennek a tárgyalásnak a fontosságáról, a kihívásokról, az erdőírtásról. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy a bizottság részéről létezik-e az a szándék, hogy az éghajlat témáját az IPÁK ö, tárgyalásai során bevegyék, illetve az erdőkkel kapcsolatos liberalizáció, mindenféle kereskedelmi területet, amely az változás vagy az, a felmelegedés elleni harcunkhoz hozzájárulhatnak. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Mielőtt a bizottságnak adnám meg a szót, egy-két dolgot engedjenek meg, hogy felvesek. Nagyon röviden utalt a fórumra. Ezzel kapcsolatban egy, esetleg fogalmazhatna egy kicsit egyértelműbben, hogy milyen intézményeket hozott ez a fórum rész, részre. A másik dolog, nem hallottunk arról, hogy ö, esetleg kaphatunk ebből a dokumentumból. Végezetül visszatérve David megjegyzésére az afrikai helyzetről. A bizottság szerint a 2010 májusi dátum reális az összevonásra? Ennyi, köszönöm. Thank you, uh, Mr. Chairman. Thank you. Um... Köszönöm, elnök úr. Érdekes kérdések ezek, de politikai jellegű kérdéseket nem egy hivatalnokkal a legcélra vezető megtárgyalni. Nem én vagyok a legjobb célszemély erre, de arra a háttéranyagra hagy utaljak még egyszer, amit az elején említettem, amely bizonyos fajta válaszsal szolgál a sajtóban megjelent vádakra, ami szerint Esten asszony regnálása alatt semmi sem történt. Szeretnék mindenképpen utalni arra, hogy ez egyáltalán nem így van. Esten asszonynal, vagy utódjával érdemes majd egyébként az erre vonatkozó vitát is lefolytatni. Dehert biztos meghallgatása alatt majd nyilván szívesen beszél az EPPA ügyben elfoglalt álláspontjáról, és az EPA megállapodások ügyében folytatott tárgyalásokról. Úgy vélem, hogy Esten asszony által megkezdett, az Esten asszony által megkezdett munkát valószínűleg folytatni kívánja az utódja. Több megjegyzést is hallhattunk a parlamenti vegyes parlamenti bizottságülésekről. E Úgy véljük, hogy az EPA folyamatban olyan mechanizmusok is szerepelnek, amelyek a tisztességtelen verseny vagy a versenyképességbeli különbség kérdését célozzák. Hasonló módon a szubvencionált támogatott export kérdése nem ismeretlen ügy számunkra, ez nem csak az EPA hatály alá tartozik. Van jó néhány ország, amely az EPA intézkedéseket még nem alkalmazza. Az EPA újabb, kölcsönösen kielégítő megoldásokra ad lehetőséget. De még egyszer mondom, nem kizárólag az EPA hatály alatt kell ezzel foglalkozni. Konkrét kérdés hangzott el a szak kapcsolatban, hogy Ashton asszony az MFM e eh, azaz a legkedvezményezettebb ország záradék ügyében bizonyos sokú rugalmasságot vezetett be. Ez egy non-diszkriminációs záradék. Semmi olyasmi nincs, nem szerepel ez ilyen záradékokban nem akadályozná további regionális integrációt, sőt, az a régió, melyel éppen tárgyalásokat folytatunk, fenntartja magának azt a jogot, hogy egymással szemben eh, kedvezőbb feltételeket alkalmazom, mint az Unióval szemben. Tehát a regionális integráció és a legelőnyösebb ország záradék nem mondanak ellent egymásnak. Az EPA körében környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozunk, legalábbis mi így látjuk. Kamerummal például az ideiglenes eh, gazdasági megállapodás erdőgazdálkodási ügyekkel is foglalkozik. de persze ehhez is mind a két fél együttműködésére van szükség van. Az, hogy környezetvédelmi ügyekben meddig jutunk, milyen messze jutunk el, ez a harmadik országoktól is függ. A karibi országokkal kapcsolatos kérdésére azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a közös intézmények még nem kezdték el az érdemi munkájukat. 2010 elejére tervezzük a karibi országokra az első ilyen EPA tanácsülést. Ez természetesen a partnereink rendelkezésre állásától is függ bizonyos mértékben. A közös parlamenti közgyűlés témájával kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy az általunk végzett, elkészített háttéranyag részletesebben foglalkozik ezzel. Ez a háttéranyag a legfrissebb információ EPA ügyben. Végezetül 2010 májusi dátummal kapcsolatban. Nem én vagyok a megfelelő személy arra, hogy ennek a e, realitás értékével kapcsolatban bármiféle meggyőzést tegyek. Ennyi. There appears to be uh, the paper. Köszönöm szépen nem vagyok benne biztos, hogy megkaptuk ezt az anyagot, úgyhogy nagyon hálásak lennénk, hogyha újra elküldenéd nekünk, vagy elhánytuk, vagy nem kaptuk meg soha. Mert akkor újra szétosztanánk itt a szakbizottság tagjai között. David, köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni az MFN uh, as part of our negotiating package for accepting the CARIFORM záradékra az ipák vonatkozásában. Azt hiszem, hogy inkább arról van itt szó, hogy a kedvezményezett kereskedelmi megállapodásokról van itt inkább szó. Nem tudom, hogy a Kara, Kara, Karib térség, ha Amerikával megállapodhat, akkor mi miért ne? de ha a karibi országok, mondjuk az afrikaiakkal akarnak kereskedni, ez talán jó a fejlődés szempontjából, akkor ilyen körülmények között miért ne lehetne automatikusan ö, Európára vonatkozó is mindez, ugyanolyan jogokkal, de nem tudjuk, hogy mi a probléma, talán még kicsit korai bármit is alkalmazni ezen megállapodásokból. Ezért vetette fel a kérdést Robert. de jó lenne, hogyha tudnánk azt, hogy a bizottságnak mi a véleménye, nem csak ezen megállapodások vonatkozásában, hanem az összes többivel is, amit eddig megkötöttünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, pontosan erről van szó. A diszkriminációról, amely miatt az Európai Unió szenvedhet a nagy versenytársakkal szemben. A Karib térség és Afrika vonatkozásában ugyanis nem alkalmazandó mindez. Remélem, hogy meg lesz erre a megoldás, mert tényleg semmi, egyetlen egy időpontban sem akartuk ezt a területet belevenni. Elnök, hogyha nincs további kérdés, biztos vagyok benne, hogy még fogunk tárgyalni erről a témáról és az új kereskedelmi biztos is nyilván foglalkozik még majd ezzel a témával. Nagyon köszönöm. Most pedig Peter Wallace szeretném üdvözölni. Balás Pétert, elnézést. És nagyon szépen köszönöm, hogy az a téma, amiről be fog számolni nekünk, mindannyiunkhoz nagyon közel áll. Köszönöm szépen. Akkor a kilencedik pont következik, a hetedik miniszteri konferenciája a WTO-nak Genfben. Majdnem 300-an voltak jelen, 3000-en, mondja az elnök úr. Kis különbség. 153 ország képviseletében, és persze nagyon fontos volt a globális gazdasági válság, amely mindannyiunkat sújt. A miniszterek felül akarták vizsgálni azt, hogy a WTO hogyan működik, és meg akarták erősíteni azt, hogy multilaterális, jól működő kereskedelmi rendszereket támogassanak. Három szekcióban tárgyaltak, Doháról, a munkaprogramról, a WTO hozzájárulásáról, a kereskedelmi fellendülésről, a gazdasági fellendülésről, én mindig is úgy gondoltam, hogy ha minél előbb sikerül megállapodnunk a WTO-ról, annál nagyobb a lehetőség az Európai Unió számára és Afrika számára is, hogy megküzdjön azon globális problémákkal, amelyekkel szembe kell néznünk a pénzügyi világban, és hát a kereskedelem terén is. Hittem mindig is a szabad lehetőségekben, a szabad kereskedelemben, és abban, hogy a kereskedelem lehetővé teszi számunkra azt, hogy gyorsabban kilábaljunk a recesszióból. Delegációnk része volt az Európai Közösségek delegációjában, nak találkozott Pascal Lamival, Aston biztos asszonyjal, Fisherból asszonyjal, a svéd kereskedelmi miniszterrel, és a WTO-ról tárgyaló parlamenti bizottság képviselőivel, illetve ö, civil szervezetek képviselőivel, többek között. Ahogy említettem, hiszem, hogy eljött az alkalom, és a szakbizottságnak a jövőben igen fontos szerepe lesz ezekben a témákban. Hiszen régi hagyomány már nálunk, hogy részt veszünk Genfben ezeken a tárgyalásokon, Tudom, hogy Daniel is itt van, azok közül, akik ott jártak, összesen heten. Ez a pont még nyilvános ülés keretében folyik, a következő már zárt ülés keretében. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a kedves szavakat. Nagyon számomra, hogy az Interszakbizottság tagjaival találkozhatom időről időre, és a Moreira elnök úrral találkoztunk a küldöttség tagjaival, ott helyben is értemi értékes vitát, eszmecserét folytattunk. Nyílt tam beszéltünk a konferencia tematikájáról. Rögtön az elején elmondanám, hogy jó volt ez a konferencia, de nem ilyet szerettünk volna. Sokkal jobb lett volna, ha az eredeti terveink szerint alakulnak a dolgok, ahogy azt Robert is említette, hogyha ez valóban olyan, amely a Doha tárgyalási forduló témájában érdemi döntéseket hoz. Sajnálatos módon nem ez volt a helyzet, mert 2008. júliusában az utolsó érdemi kísérlet kudarcba fulladt, és nehéz megbízható előrejelzéseket adni a dohai forduló lezárásával kapcsolatban. A szeptemberi Pittsburghi DJ20 csúcson megerősítették a 2010-es dohai forduló lezárásának célját. Mindenkit foglalkoztat ez, mindenki szólt is róla a konferencián, de mivel nem tudtunk ezen a szinten konkrét döntést hozni, a formális napirendre nem került fel. Ugyanakkor a nemzeti küldöttségek mind szóltak erről, újból és újból felmerült ez a téma, és így egyértelművé vált, hogy a WTO tagok meggyőző többsége szeretné, ha mi hamarabb lezárulna ez a forduló, illetve illetve az eddig elért eredményeket nem kívánják kockára tenni. A 7 év alatt eh, már előzetesen lezárt témákat nem kívánják újra megnyitni. A legnagyobb kereskedők Amerikára gondolok elsősorban, nem állnak még készen az utolsó nagy lépésre, két oldalú megbeszélésekre van még szükségük, hogy tisztázzák, hogy milyen engedményeket kaphatnak. De azt is el kell mondani, hogy más VTO tagok sem tud, álltak készen 2008. júliusában, vagy azóta sem, arra, hogy az asztalon fekvő keretet magukévá tegyék. A szakértői munka természetesen azóta is folyamatosan folyik. A kereskedelmi miniszterek szeptemberben megrendezett informális csúcsán, Delhiben, ahol magas szinten folyt a szakértői egyeztetés, bizonyos fokú előrelépést jelentett, az elkövetkezendő hetekben, két hét múlva, hogy pontos legyek, egy újabb fordulóra kerül, ilyen megbeszélésre kerül sor, valószínűleg az év elején is. Mindenki egyetért abban, hogyha a 2010-ben lekívánjuk valóban zárni a dohai fordulót, akkor a fontos keret döntéseket az első negyed évben kell tető alá hozni. Lámi főigazgató úr. Több ülést is tervez, és legkésőbb márciusig eh, fel kívánja térképezni azt, hogy hogy is állunk-e területen. Az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy a Dohai forduló sikerrel záruljon, nem a kereskedelemben keresendő a jelenlegi válság oka, sőt, a kereskedelem hozzájárulhat ahhoz, hogy kilábaljunk a jelenlegi recesszióból, és újra növekedési pályára állítsuk az Európai Unió gazdaságát. Ezért reméljük, hogy a különböző üléseken kifejezett politikai támogatás, a szép szavak végre tettekre válthatóak. Az unión nem fog múlni minden esetre. Ha formálisan nem Doháról szólt a miniszteri csúcs vagy konferencia, akkor miről volt szó? Olyan kérdésekről, amelyek nem voltak annyira nem tűntek annyira érdekesnek, megkapónak, mégis a világ jelenlegi problémáitval foglalkoztunk. Dohára várva van bőven tenni valunk, az eddig elért liberalizációt kell megvédenünk. Nem szabad, hogy a 30-as években már egyszer elkövetett hibákat újra megismételjük, amikor a gazdasági válság gá nőtte ki magát a nehéz gazdasági helyzet, azért, mert a piaczárás, vám tarifák bevezetése, vámterhek növelése volt az zsigeri válasz a gazdasági recesszióra. Ezt a hibát nem szabad még egyszer elkövetni egyetlen világ, kereskedelmi világhatalomnak se, és ezzel tisztában is vannak legtöbben. Oroszország és Argentina kivételével a WTO tagok a deliberalizációtól eddig tartózkodtak, és reméljük, hogy ez így is marad. A WTO-nak fontos szerepe van, e folyamatban egy monitoring mechanizmust is bevezetett a WTO, ami elsősorban átláthatóvá teszi ezen intézkedéseket, piacvédő intézkedéseket, illetve lehetőséget ad arra, hogy a különböző WTO tagok által bevezetett intézkedéseket pontosan lássuk, hogy miből is állnak, illetve hozzájárul a G20-kon belül, illetve más nemzetközi fórumokon folyó párbeszédhez, és a G20-ak vállalták, hogy visszalépést erre nem kerül sor, a jelenlegi eredményeket nem adják fel, e, ennek biztosításához is hozzájárul a WTO monitoring mechanizmus. A mi feladatunk, hogy ezt a monitoring folyamatot e, segítsük, támogassuk. Ehhez részletes információval szolgálunk a különböző uniós tagállamok által bevezetett intézkedésekről. A világkereskedelmi szervezet keretein belül felmerült még a kereskedelmi politika felülvizsgálatának a mechanizmusa, ami egy fórum, egy peer review típusú fórum, melynek keretében a WTO tagok egymás kereskedelmi politikáját értékelhetik, elemezhetik, véleményezhetik, a konferencián Szó esett az átláthatóság javításáról, ez természetesen az unió szívéhez közel álló kérdés, az uniónak az egyik legátláthatóbb a politika formálási és végrehajtási mechanizmusa. Szeretnénk, hogyha a többi VTO tag legalább ilyen átlátható politikát folytatna. Szó esett a regionális kereskedelmi megállapodásokról, a preferenciális elbánásról, és arról, hogy ez a multilaterális többoldalú liberalizmust eh, ne kikezdje, háttérbe szorítsa, hanem alá eh, támassza, elősegítse. Remélhetőleg a nem túl távoli jövőben tovább folyik majd ez a az eszmecsere, de a miniszteri konferencia szervezését, megtartását nem lehetett tovább halogatni, és a tagok úgy vélték, hogy a dohai fordulótól függetlenül erre sort kell keríteni. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Péter. Köszönöm, hogy eljött, mert mindketten Daviddel együtt már régóta foglalkoznak itt a bizottsági témával, és nagyon nagy értékeljük, hogy eljöttek hozzánk. Tudom, hogy Dániel a miniszteri ülésen is ott volt, lehet, hogy ő is szeretne hozzászólni, de először Zsán úr következik. Köszönöm, elnök úr! Ami engem illetén nem tudtam elmenni a miniszteri ülésre, mert a delegáció hét tagból állt, és az én frakcióm nem képviseltethette magát. Hát olyan nagy ö, problémát azért ez nem jelentett számomra, tekintettel arra, amit hallottunk az ülésről. És aztán az elnök összefoglalóját olvasván, amit megkaptunk, egy kicsit az a benyomásunk, hogy olyan ülés volt ez, ahol nagyjából mindenről beszéltek, semmiben nem állapodtak meg, és hát a, valószínűleg az összefoglaló minősége is tükrözi ennek az ülésnek a minőségét, ami eléggé szétszórt volt. Két kérdése vál, szeretném, ha válaszolna, ha lehet. Az elnök összefoglalta azt az elképzelést, hogy egyetértünk abban, hogy egy csomó kérdésről ne kezdjünk már újra tárgyalni, amit már lezártak. Szerintem Kirk amerikai tárgyalófélnek nem ez az álláspontja, úgyhogy szeretném, hogyha erről szólna nekünk valamit. És ön nagyon lelkesen említette, hogy jön a következő konferencia, ahol nyilván ö, lezárul majd a dohai forduló. Hát én is reménykedhetem abban, hogy a francia foci csapat majd megnyeri a világbajnokságot. Hasonlóképpen ön is továbbra is úgy gondolja, hogy ez a forduló majd célba ér? Másrészt az a vélemény esetleg, hogy új kihívások állnak a nemzetközi kereskedelem előtt. Egyrészt a pénzügyi válság, a gazdasági válság miatt, mert láthatjuk, hogy a környezetvédelem, a szociális ö, ö, kérdések szempontjából új kihívások állnak előttünk. És az a benyomásunk, hogy másfajta bilaterális megállapodások is születtek, úgyhogy tényleg úgy gondolja, hogy a dohai forduló keretén belül Európa számára is elképzelhető, hogy legalább megreformáljuk a világkereskedelmet, hogy a WTO-nak valamilyen új feladatot szálljunk, vagy aktualizáljuk a tárgyalásokat multilaterális szinten a jelenlegi helyzetben? Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Tóra úr következik. Kollégin, kollég... Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, az ALDE frakció tagjaként részese lehettem ennek a delegációnak. Először is szeretném megállapítani, lehetőségünk volt arra, hogy megennepeljük a Lisszaboni napot, vagyis azt, hogy ez volt az első napja a Lisszaboni szerződés hatálybalépésének. lépésének, az volt a benyomásom, hogy nagyon alaposan, nagyon pontosan látja a VTO, hogy az Európai Parlament beleszólási joggal rendelkezik hozzá a teljes jogalkotási értelemben. Most persze a kérdés az, hogy a tanácssal tényleg mennyiben vesznek egy szintre bennünket, mert a tagállamok szintén WTO tagok közvetlenül, tehát egyfajta információ előnnyel rendelkeznek, míg mi rá vagyunk utalva a bizottságnál. Tehát itt az a házi feladat, amit nekem adtak, hogy tegyen fel a kérdést, hogyan tudunk egy szintre kerülni a többiekkel, és ezt a bizottsággal alaposan meg kéne vitatni a másik benyomás, ami itt kialakult az más Rian Fishenból véleményében szerepelt, ő ugyanis kifejtette, fennáll a lehetőség, a veszély annak, hogy a Doha fejlesztési forduló nem zárul le. A kérdés az, hogy van-e elég politikai szándék erre. És itt is elhangzott, az elnök úr is elmondta az ő véleményében, hogy vannak kritikus hangok, és voltak a konferencián is kritikus hangok, például az Egyesült Államok részéről, vagy akár mások is, és az Egyesült Államok képviselője azt követelt, hogy a fejlődő országok valahogy kínáljanak még többet, valamivel többet. Sikerül-e itt valóban a következő három-négy hónapban mozgást vinni a Doha fejlesztési fordulóba? Ez a nagy kérdés. Persze mondhatnánk, úgysem működik, elveszett minden, dőljünk hátra a karosszégben, megtehetnénk ezt, de én ezt nem szeretném. Meggyőződésem az, hogy parlamentként igenis próbáljunk hozzájárulni ahhoz, hogy a Doha fejlesztési forduló újra beinduljon. Érdemes cseppeget erre szállni, mert egy multilaterális megállapodás jobb véleményünk szerint, és szerintem itt a szakbizottságban is erről van mindenki meggyőződve, mint a bilaterális megállapodások sora. A kérdés az, hogy valamilyen hídverő szerepet játszhat-e az EU, az Egyesült Államok és a fejlődő országok között. Esetleg az Európai Bizottsággal kéne még egyszer tárgyalnunk, hogy adott esetben az Európai Unió a meglévő javaslatokkal, vagy akár új javaslatokkal, vagy az eddigieken túlmenő javaslatokkal, intézkedésekkel áll elő, hogy az Egyesült Államokat és a többi partner tényleg megmozgassa egy kicsit, hogy 2010-ben sikerüljön megállapodásra jutni. Szerintem érdemes lenne ezt megpróbálni, és nem úgy, mint ahogy Sátó kolléga utalt rá, hogy a Doha fordulót adjuk fel. Ezt én szerintem nem szabadna helyeselnünk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem lenne jó. Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy könnyű alágyújtani az Egyesült Államoknak. Tisztelt kollégák! Én nekem is abban az élményben volt részem, hogy ebben részt vettem, és hát láthattam, hogy a Doha fordulóban nem igen történt semmi első látásra de amit a kollégám az imént mondott, ott szeretném folytatni, eh, Tauber kolléga, egy első következtetés is levonnék egyben. Emlékszem még az első VTO utamra, amikor Hongkongban találkoztunk, és nyilván Hongkongban egy hétig voltunk majdnem, nem csak két napig, de azért pontosan emlékszem arra, hogy nap mint nap az Európai Bizottsággal szerveztünk egy briefinget, ahol tájékoztattak bennünket az aktuális helyzetről, a tárgyalásokról, és annyira érdekes volt ez, hogy nemzeti miniszterek, nemzeti képviselők, stb. jöttek hozzánk, hogy ők is részt vehetnek-e adott esetben ezen tájékoztatásokon, mert ők is első kézből szeretnék megkapni az információkat, vagyis 2005-ben már elértük azt, amihez most szeretnénk újra visszatérni, de szerintem erre kéne törekedni, nem csak azért, hogy a parlament jogos tájékoztatási igényét elégítsük ki, hanem azért is vissza kéne térni ehhez a státuszhoz, mert a jövőben a közös stratégiákat együtt kell kialakítani, és ehhez szükség van ilyen tárgyalásokra. Emlékszem Hongkongra, ahol a bizottság és a parlament tárgyalt, persze voltak különböző vélemények időnként, de azon pontokban, ahol sikerült közös álláspontra jutni, közös célokat kialakítani, igenis lehetőséget kaptunk arra, hogy azon tárgyalásokon, amelyeket más államokból érkező kollégákkal is folytattunk, lehetőséget kaptunk arra, hogy NGO-kkal is tárgyaljunk, például vállalati szövetségek, gazdasági szövetségek képviselő tárgyaljunk, különböző pozíciókat hallgassunk meg, különböző befolyási lehetőségekkel éljünk még, és azt gondoljuk, hogy a jövőbeli tárgyalásokon az Európai Unió számára igenis hasznos lenne, ha ezekben a pontokban, ahol van egyetértés a bizottsága és a parlament között ki kéne alakítani egy stratégiát, hogy hogy tudjuk együtt ezeket a pontokat a legjobban képviselni, és talán a következő WTO tárgyalásig azon kéne gondolkodnunk, hogy Európai Bizottságit és Parlamentként ezekben a pontokban, persze csak azokban a pontokban, ahol ugyanazt a véleményt képviseljük, tényleg hogy tudunk aztán együtt masírozni, hogy úgy mondjam. Azt hiszem, hogy ezt meg kéne tanulnunk és a, a bizottság és a parlament részéről is el kell, hogy mondjam szerintem, hogy, hogy hát ez nem volt ideális Genfben. Köszönöm. Ha nincs további hozzászólás. DG Trade, but also DG Agriculture. Kiváló volt a megbeszélés minden főigazgatósággal, Fischer Bollasszonynal is, mindenkinek nagyon hasznos volt. Szeretnék visszatérni arra, amire Janek és Michael is utalt, és hogy mi volt a helyzet az Egyesült Államokkal. David is említette a problémák közül azokat, amelyek az Egyesült Államokra vonatkoztak. Én találkoztam az amerikai nagykövettel és több más képviselőivel az Egyesült Államoknak, és az az érzésünk, hogy az Egyesült Államoknak annyi gondja van a belügyekkel, hogy az agrárlobby még nagyobb lett az Egyesült Államokban, és Peter Mendelssohn, mint biztos, próbálta beindítani a dolgokat az agrárvitában. És akkor az amerikaiak nem lettek egy kicsit zártabbak, protekcionistábbak az agrárkérdésekben? Thanks for these uh, questions and actually comments, including. Köszönöm a kérdéseket és a megjegyzéseket. Uh, had a positive mark on the good cooperation. Az Európai Parlament és a bizottság között jó uh, együttműködésnek jele ez, és mindenképpen mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez így legyen az új bizottsággal is. Azt gondolom, hogy a megjegyzések zöme egy közös témára vonatkozott. Alapvetően Először is arra, hogy még higgyünk Dohában? És hogyha igen, akkor mit lehet, mit kell tenni ezzel kapcsolatban? Először is úgy gondolom, hogy egyszerűen nincs választási lehetőségünk, Dohára kell koncentrálnunk. Nagyon sok jelzés volt már, hamis jelzés, ami nyilván a megfigyelők részéről nyilván a szava hihetőségét vesztette, mert annyiszor elhangzott már legutóbb tavaly júliusban, hogy most már tényleg előre haladunk. De megnyugtatásképpen azt szeretném elmondani, hogy a GATT és a VTO történetében, amennyire emlékszem, egyetlen egy forduló sem zárult le időben, de egyik sem volt sikertelen. Úgyhogy reméljük, hogy Doha sem lesz kivétel, és egy másik történelmi párhuzam az urugvái forduló. Nyolc évig tartott, 86-tól 94-ig, A GATT-nak abban az időben 120 tagja volt. Ma 153 tagja van a vto nak Többféle országgal, érdekeltséggel. És olyan szervezet ez, ami a továbbiakban is konszenzus alapon működik. Más szóval ez azt jelenti, hogy még a legkisebb tagja is vétózhatja a, vétó, a VTO döntéseket. Elképzelhetik, milyen nehéz kompromisszumot ö, elérni ezen országok között, akik a legszegényebb, legkevésbé fejlett országoktól a leggazdagabb országokig ö, mindenféle ö, variációt képviselnek. Ez húzódik a késrekedés mögött. Én továbbra is optimista vagyok, hogy ez járható út, mégpedig a belátható időn belül. Említette azt is, hogy David O'Sullivan és említette az Egyesült Államok alapvetően fontos szerepét. 2008. júliusában bizonyára emlékeznek rá, akkor azt hittük, hogy na beindul valami. Egyrészt az Egyesült Államok, másrészt India, Kína a másik oldalon, és hát az agrárkérdések miatt fulladt kudarcba a tárgyalássorozat. Azóta azonban új bizottság került funkcióba, amely sokkal inkább hajlandó és érdekelt abban, hogy más országokkal is együttműködjön az elődjéhez képest. És nagyon reméljük, hogy a nemzetközi egyetműködés iránti érdeklődés végül is majd a kereskedelem terén is megnyilvánul. Helyesen utalt arra, hogy úgy tűnik, hogy Obama elnök első éve sürgősebb prioritásokkal kell, hogy elteljen. Ott van az éghajlatváltozás, a kopenhágai csúcs, és eddig talán nem tudott elég erőfeszítést tenni, és nem tudott megfelelően odafigyelni politikai szempontból a dohai fordulókra. A tény az, hogy az Egyesült Államokban mély szkepticizmus él a dohai fordulót illetően, vagy legalábbis az eddigi eredményeit illetően. Az amerikai üzlet, és itt nem csak az agráriumra gondolok, hanem az ipari területekre is, és kisebb mértékben a szolgáltatásokra, de főleg a két ö, áru ö, ágazat, az agrár, illetve az ipari rendkívül fontos. A jelenlegi helyzetben az Egyesült Államok megpróbálja kideríteni, hogy hogyan érhet el további piacokat India, Kínia, Brazília vonatkozásában, mert ez a három nagy gazdaság áll figyelmük központjába, mind ipari, mind mezőgazdasági szempontból. Folytatódnak a konzultációk bilaterális úton az Egyesült Államok és a három ország között, és vannak már eredmények, de természetesen még egyelőre nem olyan nagyon messze menőek. Hogy az EU bármilyen ö, áthidaló ö, feladatot elláthat-e? Hát volt már erre példa a júliusi megállapodás során, főleg az agráriumban, amikor kompromisszumos megoldás született a legproblematikusabb témában, a különleges úgynevezett safeguard mechanizmusok vonatkozásában a fejlődő országokban. De hát egyszerűen exkluzív nézetek ez kölcsönös szempontból, kölcsönösen, Az amerikaiak azt gondolják, hogy nekik több ö, piaci hozzáférésre lenne ö, szükségük, ö, anélkül, hogy többet fizessenek. A többi ország, Argentina és a többiek úgy gondolják, hogy már eddig is túl sokat adtak, és a jelenlegi megállapodás sem elfogadható számukra. Az EU számára rendkívül nehéz az építőkő szerep, a kompromisszum elérése a két szempont között, bár továbbra is erre törekszünk, és az EU eddig is motorja volt az elmúlt időszakban tapasztalható fejleményeknek. Én úgy gondolom, hogy akkor változik a helyzet, ha az amerikai kormány, és személy szerint az elnök teljes súlyjal a mögé áll, hogy haladjunk előre. Valószínűleg a VTO más tagjai is akkor ö, hasonlóképpen járnak el. Nagyon reméljük, hogy ez a pillanat ö, nincs messze. Sadorea úr kérdését illetően, hogy az EU valamilyen más programot ajánlhat-e a VTO számára, hogy irányt váltson. Nem hiszem, sem a politikai, sem alapvető szempontból. Először is, senki sem kész arra, hogy egyszerűen feladja dohát a kétségek ellenére. Egyetlen egy országról tól sem hallottam a miniszteri szintű értekezleten, vagy más fórumtól azt, hogy hát hagyjuk dohát, és ne próbáljuk végigvinni. Nem hiszem, hogy bárki is ezt a hálátlan szerepet felvállalná. De ami a lényeget illeti, a termékek és szolgáltatások liberalizációja alapvető tevékenysége a VTO-nak. Ha nem vagyunk képesek ezeken a területeken előrelépni, akkor nem tudom, hogy a VTO mit tehetne még. Tudom, hogy van még egy csomó más terület is, amelyről korábban tárgyaltunk, és ami a napi rendek között is szerepelt, mint például a befektetések, a kormány beszerzések, fontosabb környezetvédelmi források, vagy munkavállalással kapcsolatos kérdések. De hát a legtöbb fejlődő ország számára ezek zsákutcát jelentenek. A WTO-nak alaptevékenységére kellene ö, koncentrálnia az áruk és a szolgáltatások kereskedelmének liberalizációjára, és ezen kívül a nemzetközi szabályok továbbfejlesztésére, és nem hiszem, hogy valós politikai esélye lenne annak, hogy a szervezet tagjait, és főleg a fejlett országokat valamilyen más irányba lehetne terelni. Úgyhogy összességében véve, őszintén szólva, én nem látok más alternatív megoldást, mint a folytatást Doha esetében, illetve mindent megtenni annak érdekében, hogy sikeresen lezáruljon ez a forduló. Ugyanakkor az is igaz, hogy előrelépés történt a legnagyobb kedvezményezett megállapodások terén. Elképzelhető, hogy korlátozott mértékben lehetne ezeket tágítani még, és az utolsó megjegyzés vonatkozásában, nevezetesen a parlament és a bizottság közötti jó együttműködés terén nyilván önök is tudják, hogy ideiglenes biztossal rendelkezünk pillanatnyilag, legalábbis ideiglenes időszakra, Benita Ferrero Wilder asszony személyében a jelenlegi bizottság mandátumának lejártáig. illetve Dögusz úr személyében, várjuk a beiktatásukat, és remélem, hogy elődeihez hasonlóan ő is majd az Európai Parlament és természetesen a Lisszaboni szerződésnek megfelelően, ahol már együttműködés, együtt döntés lesz sokkal több területen, mint korábban, tehát a bizottsággal nagyon jó lesz az együttműködés. A kereskedelmi főigazgatóság részéről mi természetesen a továbbiakban is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legjobban tájékoztathassuk önöket, és válaszoljunk bármilyen felmerülő kérdésre. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Péter. Ami az Egyesült Államokkal kapcsolatos megjegyzését illeti, először is tárgyalásokat említett a dél-amerikaiak túl sokat adnak. A jó tárgyaló mindig azt mondja, hogy túl sokat adott a másiknak. Az Egyesült Államokkal kapcsolatban abban az időben az Egyesült Királyságban a szakszervezetem nevében ö, léptem fel, és az amerikaiak eléggé késői szakban kapcsolódtak az urugvái fordulóhoz. És főleg, amikor megjelentek, az úgynevezett Blair House megállapodás ö, ö, született meg, és ennek semmi köze nem volt Tony Blairhez. Köszönöm szépen. Jó, akkor megyünk tovább, és mostantól kezdve zárt ülésre kerül sor, úgyhogy kérem, akinek nincs jogosultsága itt maradni, hagyja el a termet, tehát csak a képviselők, a titkárság, a jogi szolgálat, a frakciók képviseletében maradhatnak. A többiek kérem, hogy hagyják el az üléstermet. Köszönöm szépen. És amíg ez megtörténik, annyit szeretnék elmondani, hogy az amerikai nagykövet megerősítette, illetve a nagykövetet beiktatták, úgyhogy talán jó lenne, hogyha meghívnánk őt is, és azt hiszem, hogy az is jó lenne, hogyha amikor jövői velején Brazíliába utazunk, talán bölcs dolog lenne a brazil nagykövetet is eh, meghívnunk a szakbizottság ülésére. Ezt a két dolgot szerettem volna csak felvetni. Köszönöm.